rendes napirend. A napirend szeptember 7-én a 139-es cikk alapján elfogadott formáját kiosztottuk. Nem kaptam ezzel kapcsolatban módosításra irányuló kérelmeket. Amennyiben nincsenek ilyen kérelmek, vagy más újdonságok, akkor ezzel megkezdhetjük a mai nap munkáját, és elfogadottnak tekinthetjük a rendet.